Die Sitzung ist wieder auf. Megnyitjuk az ülést. A tegnapi ülés jegyzőkönyve hozzáférhető. Van-e a tegnapi jegyzőkönyvvel kapcsolatban bárkinek készrevétele, hogyha nem, akkor a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük. Következő